a jelenlevő képviselőknek bizonyos pontosítással kell szolgálnom. Amikor másfél évvel ezelőtt átvettem az igazság, szabadság és biztonság területért a, fel, a felelősséget, egy olyan projekt állt előttem, amelynek az volt a célja, hogy a tagállamok kezébe modern és hatékony eszközt adjon. Ez a két projekt, a SZIS-2 és a víz, ugyanazon szerződés része a bizottság és egy konzorcium között. 2003-ban került aláírásra ez a szerződés. A két projekt rendkívül összetett technológiai szempontból. Össze kell kapcsolni egy központi rendszert, illetve a nemzeti berendezéseket, mégpedig olyan specifikációkkal, amelyeknek rendkívül nagy a az elvárási szintje. Mindig próbáltam részletesen tájékoztatni a parlamentet a fejleményekről. A 2009. februári-júniusi csúcs után Gerard Déprének írtam, a Libe elnökének, a parlamentben, hogy tájékoztassam arról, hogy a SZISZ 2 hogyan alakul. Coelho úr, önnek is küldtem másolatot ezekből a levélváltásokból, hiszen ő a, ön a jelentés készítője ennek a témának, és figyelemmel kísérte ezt a témát. A mai napon ismételten az átláthatóság szellemében maximális tájékoztatást szeretnék tartani önöknek. Igaz, hogy mint ahogy ez igaz a legtöbb nagy ipari projektre, a két projekt, a SZISZ 2 és a víz a ö, esetében fennáll a veszélye annak, hogy nem tudjuk tartani az időpontokat, illetve a költségvetési kereteket. Ö, a SZISZ 2 és a víz esetében is igaz ez. A szakemberek a bizottság részéről, a tagállamok részéről különböző nehézségekbe ütköztek a SZISZ 2 esetében. A víz esetében rendkívül fontos területre kerültünk, a kezdeti specifikációk megnehezítették az előre leírt tesztek elvégzését. Ezek felülvizsgálata lehetővé teszi majd, hogy a közeljövőben mégis végrehajtsuk ezeket a teszteket. Visszatérnék a SZIS-2-re. Az elnökséggel való széleskörű együttműködés, a tagállamok és a szerződők felek a június 4-i, 5-i csúcs elé terjesztették a következtetéseket. Először is minden fél aktívan részt vesz az első teszt technikai előkészítésében, a Zselon Technic Milestone elnevezéssel, amelynek a célja az, hogy a technikai megoldásokat tesztelje. A bizottság ezért a konzorciummal tárgyalásokat folytatott azokról a módosításokról, amelyeket a szerződésben kell ö, bevonni. Az első milestone esetében 1 millió 25 ezer euró növekedésről van szó. Ugyanakkor munkatársaink megerősítették a projekt figyelemmel kísérését, különböző büntetéseket céloztak meg azért, hogy nagyobb nyomást gyakoroljanak a szerződő felekre. Pénteken este találkoztam a projektért felelős cég vezetőjével, hogy személyesen tájékoztasson arról, hogy milyen intézkedéseket vezetett be azért, hogy a műszaki nehézségeket leküzdjék. Végül óvatosságból, ahogyan ezt a júniusi csúcs is megfogalmazta, a bizottság kezdeményezte, hogy az alternatív megoldást előkészítsük, abban az esetben, hogyha a jelenlegi tervek nem járnak sikerrel. Végül Figyelembe véve ezeket az adatokat és az új időzítést, nyilvánvalóan jogi formát kell, hogy öltsön ez a helyzet. Szeptember 29-ét javasolta a bizottság a módosításra, a migrációra, és a parlament is konzultált ebben a témában. Így vissza lehet térni majd ö, részletesen erre a témára. Ami a víz projektet illeti. A központi rendszer vonatkozásában 2009. áprilisában ö, a vállalkozó ö, teszteket hajtott végre, hogy értékelje az előrelépést. De a szerződésben rögzített minden feltételt még nem sikerült teljesítenie. Annak ellenére, hogy a határidőt kiterjesztettük, amit kért is. A bizottság nyilván a szerződésben foglalt büntetésekkel szankcionálta ezt a késlekedést. És arra kötelezte a szerződő felett, hogy teljesítse kötelezettségeit a szerződés értelmében. Nem hiszem, hogy valami probléma lenne a koncepcióval. Másrészt úgy tűnik, hogy az STT jó úton jár. November 11-ére el is kell, hogy készüljen a tesztekkel. De ugyanakkor a tagállamoknak is elő kell készíteniük saját nemzeti rendszereiket, hogy a vízt alkalmazhassák. Legalább három tagállam nagy nehézségekkel küzd. És a három tagállam miatti késések még jelentősebbek, mint a központi rendszer késése. Jelenleg a tagállamokkal részletesen elemzést készítünk az új határidő megállapítása érdekében a viszre. Ehhez egy teljesen világosan kell látnunk majd a tesztsorozat végén, hogy hogy működik a központi rendszer. A múlt pénteki találkozó lehetővé tette, hogy november 11-ét lehetségesnek tekintsem a tesztek vonatkozásában. Minden esetre mind a központi rendszer, mind a nemzeti rendszerek teljes mértékben működőképeseknek kell, hogy legyenek eh, ahhoz, hogy beindíthassuk a rendszert. Mhm. Nyilvánvalóan az új időpontokról, eh, ahogy meg tudjuk őket állapítani, tájékoztatom a parlamentet. Végezetül elnézést, hogy kicsit hosszan beszéltem, de tényleg részletesen el szerettem volna mondani, hogy a szisz 2 és a víz vonatkozásában mi a helyzet. Tényleg valósak az aggályok, nincs értelme titkolni őket. A két projekt kockázati tényezői azt kívánják, hogy mindenki felvállalja felelősségét minden területen. Mobilizálásra került minden, amire szükség volt. A SZISZ-2 esetében kicsit több mint 80 millió a költségvetési tétel. Olyan 44,5 millió tényleg el is, elköltése is került eddig. A víz esetében 74,5 millió ez az összeg. Eddig ebből 43,3 millió került elköltésre. Európában és világszerte ö, létezik ez a projekt. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, elnök asszony, mindent megteszek annak érdekében, hogy tájékoztassam a parlamentet minden olyan fejleményről, amelynek bármi költségvetési következménye lehet, vagy pedig ezen rendszerek működőképességének határidejét illetően. Igaz, ha a visszel és a SZIS-2-vel sikerrel járunk. Európa a világ leghatékonyabb rendszereivel fog rendelkezni. Úgyhogy szembe kell néznünk hidegvérrel, pragmatikusan az akadályokkal, és itt engedjék meg, hogy a parlament segítségét kérjem, hogy ezt a két témát rendkívül figyelemmel kövesse nyomon. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, biztos úr. Most az egyes frakciók felszólalói következnek. Elsőként Buszuttil úr kap szót két percben az Európai Néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is meg szeretném köszönni Baró biztos úrnak alelnök úrnak a részletes magyarázatot, és itt most el szeretném magyarázni, hogy miért akartunk sort keríteni erre a vitára, miért tartottuk fontosnak ezt a vitát. Azért, mert a Schengeni térség kérdése különös prioritása a frakciónknak, hiszen itt a polgárok mozgási szabadságáról van szó, alapvető európai elvről, és szeretnénk legalább ezt a területet tökéletesen megvaló, megvalósítani, ugyanakkor nem szeretnénk, hogyha bűnöző elemek szivárognának be az EU-ba. A SZISZ rendszer kiválóan garantálhatná ezt, a teljes körű belső szabadságot és a teljes körű védelmet. A SZISZ 1-ről ugye sis SZISZ 2-re váltottunk már sok évvel ezelőtt. A SZISZ 2 növeli a polgárok szabadságát, és, és szigorítja a bűnözők ellenőrzését. Tehát a SZIS-2 megszületése, munkába állása nagyon fontos lenne, már régóta működnie kéne, és folyamatosan csak azt halljuk, hogy késődelmet szenved a bevezetése. Pedig ez egy alapvető polgári jogot érintő kérdés. Úgyhogy itt volt az ideje, hogy ö, konfrontálódjunk a bizottsággal, hogy megtudjuk, hogy miért késlekedik ennyit ez a rendszer, és milyen garanciákat tud nekünk adni a bizottság arra vonatkozóan, hogy ezek a rendszerek a lehető legrövidebb időn belül munkába állnak. Fő célunk ugyanis továbbra is az, hogy a bizottsággal együttműködve ezt az alapvető polgári szabadságot biztosítsuk polgárainknak minden diszkrimináció nélkül. Köszönjük szépen! Most a Szocialisták és Demokraták Szövetsége nevében Morales úr kap három percben szót. Tisztelt biztos úr, köszönjük, hogy eljött hozzánk, és tájékoztat minket erről a bonyolult ügyről annak valamennyi részletéről, és Buszutil úrhoz hasonlóan én is meg szeretném magyarázni, hogy miért tartottuk fontosnak ezt a vitát. Súlyos aggodalmunk van a SZIS-2 rendszer bevezetésével kapcsolatban. Nyilván biztos úr és megérti azt, hogy most már frakciók között is megegyezés született. Egyszerűen parlamenti közös ügyünk az, hogy ezt a dolgot végre sínre helyezzük. Biztos úr, maga is aggodalommal néz a jövő elébe, de nekünk parlamenti képviselőként egyszerűen kötelességünk, emellett az ügy mellett kiállunk, hogy az érzékeny adatok cseréje garantált legyen, választott képviselőtestületként kötelességünk informálódni arról, hogy ez az alapvető polgári jogot érintő kérdés hol tart. Közös állásfoglalásunkban nem akarunk irreális igényeket támasztani, az ön által ö, elénk terjesztett információkra alapítva, alapuló módon, azonban szoros határidőket szeretnénk kijelölni, és végre a közeljövőbe hozni ezt a ö, folyamatosan elhúzódó ügyet. A nem EU állampolgárok számára is szükséges a transzparencia megteremtése. A transzparenciához azonban, az elszámoltathatósághoz azonban fontos az is, hogy a széleskörű implikációit is lássuk ennek a kérdésnek. Tény az, hogy egy ilyen óriási adatbázis felépítése és közben az adatvédelem szigorúságának igénye valóban súlyos feladat elé állítja egyes tagállamainkat, ideértve a sajátomat is, ahol a szemigazolványok adatbázisa még nem készült el, és a védelmi rendszerek garantál működése sem biztos. Ugyanakkor a jövőben szeretnénk elkerülni most már ezeket a fejlesztési nehézségeket, és miután mindenkinek bizalma lesz az új rendszerben, el kell kezdeni ennek a végrehajtását. Ez egy technikai ö, együttműködés, de ez egy politikai és ö, közügy is, amely nem csak technikai bizalom, megrendülését vagy megerősödését okozhatja, hanem a politikai és a népek közötti bizalom megerősödését vagy meggyengülését. Köszönjük. Következő felszólalónk Latford asszony a liberális frakció nevében. Öt percet kap. Thank you, Madam Chairman. Köszönöm szépen, elnök, hogy az életben nem volt még ennyi hozzászólási időm tíz éve, mióta parlamenti képviselő vagyok. Összesen ilyen hosszú idő, hát ez valami hatalmas luxus, nem is biztos, hogy kihasználom, bárhogy is legyen. Hálás vagyok én is természetesen az alelnök úrnak, hogy eljött hozzánk, és beszámolt nekünk a problémákról, és jó lett volna, hogyha nem kellett volna ilyen soká kérni, hogy megkapjuk eh, ezt az információ frissítést. Hát aki egy kicsit is ismeri a nagy IT projektek installációját a, a közszférában, a tagállamokban tudja, hogy nagyon gyakran merülnek fel ilyen technikai és költségvetési problémák ezzel kapcsolatban. De sajnálatos módon, amikor két ilyen nagyon nagy rendszert kell installálni, mint az SES2 és a víz, akkor ez már adott esetben nem csak az unió belső biztonságának a szavahihetőségét érinti, hanem az Európai Unió vízumpolitikájának az elfogadhatóságát is, és hát természetesen nagy a nyomás, hogy a jogszabályok kellő időben megszülessenek, ugyanis szeretnénk, hogyha futna már ez a rendszer, úgyhogy ha a programban csúszás történik, akkor ez mindig nagy csalódást okoz. És valóban szeretném kérdezni, hogy milyen következményei vannak mindennek a vízum kérvényezők számára nagyon sok emberrel találkozunk, aki nem tudja, hogy mit kell csinálni. Ugye 20 millió vízumot igényelnek egy évben, és hát a késedelem az valószínűleg, hogy megjelenik, és hát ez az egész kiszervezési rendszert is érinti. Hallottuk, hogy voltak büntetések, szerződéses kötbérbüntetések a az információs rendszer késedelme miatt. Meg tudnám mondani, hogy milyen büntetésről, kötbéről van szó, milyen költségekkel lehet számolni. És hát azt is szeretnénk tudni, Baró úr, hogy ön tényleg bízik-e a szerződéses partnerekben, vagy pedig mm, esetleg felmondást is fontolgatnak. Ugyanis ennek minden bizonyal hatása van az ügynökségek felállítására is, ahol közös lesz a vezetés, a SZISZ és a többi adatbázist illetően a jövőben. Azt hiszem, hogy eh, az adatgyűjtés esetleg komolyabb ellenőrzést igényel, hogyha ezek az infrastruktúrák felmerülnek. És amit még kérdezni szeretnék az az, hogy a jelenlegi becslések szerint az SZSZ 2 2011 utolsó negyedében kezd el majd futni. Ez egy nagy csúszás. 2012 nyarán ö, kerül sor Londonban az olimpiai játékokra, és az Egyesült Királyság az SIS egyet nem alkalmazta, de hát eh, nem tudom, hogy most a SIS 2-vel mi lesz a helyzet, de azt mondták, hogy nem aggódnak a biztonsági rendszer miatt, tehát az Egyesült Királyság és hát egyáltalán az európai biztonság és kockázatoknak lesz kitéve, ha az Egyesült Királyság nem eh, lép be ennek a rendészeti részébe arra az időre, amikor megkezdődik a londoni olimpia 2012-ben. Biztos úr, azt kérdezném, hogy mit gondol, mi lehet mindennek a hatása a biztonságra, az olimpiát illetően, amelyre Londonban kerül majd sor, hát az én, én választókörzetemben, és hát én nagyon aggódom, és nagyon hálásak lennénk hogyha nem kerülne sor biztonsági problémákra az olimpia alatt. Úgyhogy ezeket a kérdéseket szerettem volna feltenni önök, és még egyszer köszönöm, hogy eljött hozzánk. Nagyon szépen köszönöm, és a következő hozzászóló a zöld frakció nevében Zadjana Zánok asszony három percre tessék parancsolni. Nagyon szépen köszönöm én a frakcióm nevében szintén köszönetet szeretnék mondani Barózó úrnak az elmondottakért, és természetesen mi is figyelemmel kísérjük a jelenlegi helyzetet, az SZSZ 2-t és a vízt illetően. Szeretnék néhány más aggodalmat felvetni, ugyanis tudják, hogy a mi frakciónknak külön álláspontja van a biometrikus adatok használatát, illetően különös tekintettel a VISZ és a SZIS-2 rendszer kapcsán. És szeretném hangsúlyozni a mi álláspontunkat, élve ezzel a lehetőséggel, ahogy Szere Latford mondta, nekem is rettenetesen sok időm van arra, hogy mindezt nem mondjam, úgyhogy nem 10, de hát 6 perc rendelkezésemre áll, tehát ez is azért rendkívül sok, és nagyon sajnáljuk, hogy egyre több ugye egyre többen férnek hozzá a rendszerhez, és mi aggódunk, hogy a SZISZ egy technikai eszközből egy ilyen általános rendszeré, felügyeleti és ellenőrző rendszeré válik. Ezért szeretnénk hogyha koherensen alkalmaznánk az adat védelmi elveket és rendszereket, amik, és erre szükség lenne ehhez egy jogszabályra is, hogy <clears throat> mindezt biztosítsa. Ez előfeltétele annak, hogy teljesen meg tudjanak valósulni ezek az új rendszerek és hát szeretnénk azt is elmondani, hogy a tanács együttműködésével nem vagyunk elégedettek. Ugye nekünk itt együtt döntési jogunk van, és nagyon reméljük, hogy a jövőben az Európai Parlament részletesen és rendszeresen megkapja a legfrissebb információkat a rendszer állását illetően. Nem szeretném megismételni ugyanazokat a kérdéseket, amelyek már elhangzottak, de mi is ugyanezeket szeretnénk megkérdezni Baró biztos úrtól a szerződéseket, a kötelezettségeket illetően, amelyek ezekből következnek, és az, hogy mi történik akkor, hogyha a teszt nem ő alakul jól, és milyenek az esetleges költségek. Ebben a helyzetben szeretnénk elkerülni néhány kérdést, mégpedig, hogyha a parlament kezdettől fogva részt vehetett volna aktív módon ennek a, ebben a folyamatban, és akkor ez megelőzhető lett volna. Remélem, hogy ez is bizonyítékul fog szolgálni arra, hogy most már itt a legfőbb ideje az együttműködésnek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. A következő hozzászóló a konzervatív reformisták nevében Timothy Kirkhoff tessék parancsolni. Ahogyan hallottuk, nagyon örülök, hogy részt vehetek ebben a vitában. Rendkívül fontos az Európai Unió parlament számára, hogy ellenőrizzük mindezt, ugyanis adófizetői pénzekről van szó, és ez a közérdek lődésre is számot tarthat. Számos probléma volt, késedelem, és az új rendszerek még mindig nem működnek élesben, és hát vannak bizonyos kételyek a projekt életképességét illetően. Kérdezem a bizottságot, hogy miért volt ilyen sok a kiadás, miért ilyen sok a késedelem, mit tettek ezek kiiktatására, hogyan alakul a megvalósítás folyamata, hogyan alakul mindennek a pénzügyi vetülete. És ahogyan ez áll a mi állásfoglalásunkban, az Egyesült Királyság nem tagja a Schengen rendszernek, számos egyéb tagállammal együtt nem akarja a SZISZ rendszert átvenni, mindaddig, amíg nincs megoldás. Tehát a szerződéses partnerekkel szemben milyen lépéseket tesznek. Szeretnénk, hogy a, a bizottság megmagyarázná, hogy egyáltalán hogy alakul a bizalom kérdése a jelenlegi rendszerben, és ezt a rendszert előbbre kell vinni van-e jövője ennek a projektnek, vagy újra kell gondolni ezt az egész kezdeményezést. Ahogy Baró biztos úr elmondta, bizonyos államok késedelemben vannak, bizalom nélkül nem is lehet ezt a szemükre hányni. Az Európai Parlamentnek folyamatosan kell információt kapnia arról, hogy hogyan alakul ennek a rendszernek a fejlődése, és hát szeretném felhívni a figyelmet a felelősségre a bizottság részéről, amelyet az előttem szólók is felvetettek. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most pedig Cornélia Ernst asszony következik az Egyesült Baloldal nevében másfél percre tessék parancsolni. Először is azt szeretném mondani, hogy a néppárti aggodalmakat mi nem osztjuk, ugyanis mi azt hisszük, hogy az SZSZ 2 továbbfejlesztésére nincs szükség. Politikailag is hibás lépés ez. Úgy véljük, hogy ez háromokból van így először, és ez titkos szolgálati rendészeti adatok keveredését okozza, olyan adatrendszer jön létre, amely már nem ellenőrizhető, és olyan személyes adatokat tartalmaz, amelyek nem védhetők. A második a biometrikus adatok kérdése, azok is szerepelnek itt, ez egy nagy kísérlet. A harmadik szempont pedig az SZSZ-2 természetesen alkalmas az illegális migráció elleni küzdelemben is. Ezért mi azt javasoljuk, ugye van az SZSZ 1, és a One for all kellene továbbfejleszteni, ezt mi észszerűbbnek tartanánk. Azt hiszem, hogy ez egy pragmatikai megközelítés, bár itt is van számos kritikai felvetés. Mi mégis úgy gondoljuk, hogy a mostani hozzáállással ez nem folytatható. Egyszerűen úgy is fogalmazhatnék, hogy az SES 2 gyakorlatilag megbukkott, és ezen vacakolni tovább, hogy így fejezem ki magam, nem igazán értelmes dolog. A fontos az, hogy takarékoskodjunk, és ezeket az eszközöket, ezeket a forrásokat, amelyeket rosszul költöttünk el, ne folytassuk ezt a költést, így kevesebb lesz a problémánk, és nem is fogunk aggódni a sok késedelemért az SIS-2-vel kapcsolatban. Azt mondom, Németországban, Szászországban, Lengyelország, Csehország közelében élek, ahol tudom, hogy sokkal jobb lenne valamit tenni a stabilizáció érdekében a rendészeti hatóságoknál, mint semmilyen rendszereket bevezetni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig az egyéb ö, hozzászóló következnek. Először ö, Paulus Coelho, három perc. Obrigado, Sr. Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt kollégák. Meg szeretném először is köszönni a bizottság alelnökének, Baró biztos úrnak, hogy jelenlétet és a tájékoztatás, de, de nyilván az igazi fórum, ahova címeznünk kéne a kérdést, az a tanács lenne. A bizottság csak közvetítő szerepet tölthet be, és kezdeményező szerepet. A, a SZISZ 2-re szóló megbízást már évekkel ezelőtt kiadta a tanács, és 2007 márciusában kellett volna hatályba lépni, és még mindig nem működik, sőt évekig tartott, még valóban működni fog. Egyesek ugye azt mondják, hogy 2012-ig ne is reméljük ezt. Éppen ezért az egész projekt léte kétséges, és <clears throat> itt komoly kételyek merülnek föl a kivitelezővel szemben. Alelnök úr, politikai karrierje során mindig kompetens módon kezelte az ilyen vitás kérdéseket, mindig volt jövőre vonatkozó elképzelése. Most szeretnénk tudni, hogy a SZIS-2-vel kapcsolatban van-e még, maradt-e még jövőre vonatkozó víziója. Itt tipikusan azt látjuk, hogy a projekt végrehajtása a bizottság feladata lenne, Nyilván ehhez külső szakértő céget kellett megbíznia, és most úgy néz ki, hogy kudarcot vallik, vall ez a projekt. Miért van egyáltalán szükség a SZIS-2-re? Van-e esélye ennek a projektnek még? Valóban ad-e több biztonságot a biometrikus adatokra vonatkozóan a SZIS-2? Lehet-e tesztelni ezt a rendszert még létrejött előtt? Ugye a 2010-es dátum a két órás kipróbálás tervezett dátuma, ugye lenne a mérföldkő, amelyen túl kell jutnunk, de ezzel kapcsolatban is felmerülnek benne kételyek. Mi a kockázata egy ilyen tesznek is, akár egy ilyen két órás tesznek is? Kerülhetnek-e ki adatok a rendszerből, ha nem jól működik a rendszer? És mi van akkor, hogyha csökken a tagállamok száma, amelyek kezdeti nyilatkozataik ellenére nem kívánnak majd részt venni a projektben? És mit tartalmaz ezzel a céggel kötött szerződés? Vannak-e benne külön kitételek további késtelmekre vonatkozóan? A technikai problémák meghiúsíthatják -e esetleg a közös, külügyi szolgálat és egyéb intézményeink, ügynökségeink felállítását vagy működését. Az eddigi érvek a SZISZ 2 felállítása mellett miért nem voltak elegendőek ahhoz, hogy a céget rávegyék a, a szerződés követésre? Milyen összegűek voltak az eddig kiszabott bírtságok? Hogyan hathat ki a rendszer működésbe állásának is, de a Lisszaboni szerződés végrehajtására. És lenne még egy kérdésem, biztos úr. Bulgária és Románia még a SZISZ 1-ben sem akartak részt venni. Mi lesz az ő tagságukkal? Köszönjük szépen, egy kicsit meghaladt a felszólás idejét. Azért engedtem meg, hogy tovább beszéljem, mert végül is van időnk, de azért kérem, hogy ezzel ne éljenek vissza. Következő felszólalunk Strasser úr ugyancsak a néppárt képviseletében két percet kap. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálok rövid lenni. Alapvetően üdvözöljük a SZIS-2 bevezetésének a szándékát. Valaha voltam én is belügyminiszter, és 2000-ben, amikor belügyminiszter voltam, is nagyon támogattam. Azt ígérték akkor nekünk, hogy 2007-re feláll a rendszer, és már akkor is sürgősnek ítéltük meg az új tagállamok csatlakozása kapcsán a rendszer felállítását. Az új tagállamok csatlakoztak, teljes jogú tagok, és a SZIS-2 még mindig nem állt föl. Ez a késedelem ö, alapvető felülvizsgálatát igényelni az ügynek, és le kell vonni a konzekvenciákat, le kell vonni a következtetés arra vonatkozóan, hogy ki a felelős, és mit tehetünk a jövő érdekében. Tudjuk, hogy a bizottság szorosan követte a rendszer technikai felállítását, és megpróbált nyomást gyakorolni erre a végrehajtó cégre, de úgy néz ki, hogy ennek nem volt hatása, és további kompromisszumok kötése most már az egész rendszer bizonytalanságát okozhatja. Úgyhogy minden további kompromisszumtól zárkózzon el a bizottság, vizsgálja meg a jelenlegi helyzetet, és a tagállamok se okozzanak több késedelmet, hiszen a 100%-os transzparencia igényével lépett föl ez a projekt, és most erről aztán végképp szó nincsen. A bizottság mutassa ki, hogy mik, volt a végrehajt, mik voltak a végrehajtás hibái, és

Most a spontán felszólalások következnek. Lukasevska asszony kap egy percben szót. Köszönöm szépen. Tekintettel a sis 2 végrehajtásának késlekedésére vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy 2011 vége, vagy 2015 lesz a befejezési időszak úgy volt, hogy tesztelik a működő képességét, mert hogyha a SIS-2 nem működőképes, akkor alternatív ö, terv lép életbe a SIS-1 vonatkozásában. A bizottság kész egy ilyen alternatív terv végrehajtására? És ö, hogyan állnak azon beruházásokhoz, amelyeket bizonyos tagállamok eszközöltek akik bizonyos berendezéseket vásároltak az új rendszer alkalmazására, vagy a régi rendszerben is alkalmazhatók lesznek ezek? És egyáltalán hogyan fogják kifizetni a büntetéseket? Köszönöm. Mivel más nem jelentkezett szóra, a spontán felszólások között visszaadom a szót Baró biztos úrnak. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Nyilvánvalóan nem tudok minden kérdésre most válaszolni, amelyet feltettek nekem, tekintettel arra, hogy nehéz pillanatban vagyunk. Egyrészt vannak bizonyos tesztek, amelyek a központi rendszerre vonatkoznak, és november 11-ére kell lezárnunk őket. A SIS-2 vonatkozásában a mérföldkő, vagy milestone az a kritérium, amelynek az év végéig meg kell felelni. Azért megpróbál. Először is köszönetet szeretnék mondani minden hozzászólónak, és kívánom, hogy a parlament minden információval rendelkezzen. Emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy ezt a két nagy rendszert a tagállamok arra szánták, hogy egyrészt a mozgásszabadságot másrészt viszont a biztonságot lehessen mindenképpen biztosítani. Erre emlékeztetett képviselőtársuk is. Megpróbálok a vízzel kapcsolatban válaszolni, főleg Lutford asszonynak, aki előadóként követte figyelemmel a problematikát. Annyit mondhatunk most, hogy a víz november 11-ig tesztelésre kerül, és ennek alapján meglátjuk, hogy kell-e módosításokat eszközölni. Eddig úgy gondoltuk, hogy a víz nagyon jó szerkezettel rendelkezik, vannak ugyan problémák itt-ott, de ezeket lehet korrigálni. Ezek a tesztek majd rámutatnak arra, hogy szükség van-e a szerződés megszakítására. De még korai lenne ilyesmit kijelenteni. Majd akkor felülvizsgáljuk az időpontokat. A 2005-ös csúcs azonban úgy döntött, hogy a tagállamoknak koherensen, koordináltan kell ö, eljárniuk, és ö, a rendszer először az első régióban akkor kerül ö, bevezetésre, ha minden egyes tagállam a szükséges műszaki és jogi ö, intézkedést meghozta ebben a régióban. A bizottsági eljárásoknak megfelelően. Az első régió Észak-Afrika, ahol a legkockázatosabbak a területek bevándorlás és biztonság szempontjából. De igaz ez minden tagállamra, ami azt jelenti, hogy tényleg minden egyes tagállamnak teljes mértékben rendelkeznie kell az üzemeltetés lehetőségeivel a VISZ esetében. Mert rendkívül káros lenne, hogyha a központi rendszer rendesen működne, és néhány tagállam késrekedése miatt kénytelenek lennénk a továbbiakban megint kitolni a határidőket. Úgyhogy szeretném hangsúlyozni ennek fontosságát. Ludford asszony említette az olimpiai játékok problematikáját. Remélem, hogy addigra már megtörténik az előrelépés. Igaz, hogy a SZISZ egyhez kellene, hogy csatlakozzon az Egyesült Királyság, a szükség esetén az olimpiai játékokra. Azt is el szeretném még mondani, hogy a vízumot igénylők vonatkozásában remélhetőleg tudjuk tartani majd a határidőt, mert tényleg nagyon fontos ez számunkra. És az úgynevezett vízum shoppingolás a konzulátusokon még súlyosbodna, hogyha túlságosan késlekedünk a vízzel. Szadovszka asszony említette a biometrikus adatokat, illetve a rendszerhez való hozzáférés ellenőrzését. Azt hiszem lesz még alkalom erről beszélnünk, de nyilván ezek, ez, ezt az ellenőrzést egyértelmű szabályok fogják irányítani. Timothy Kirkop úr megjegyzését is feljegyeztem, Coelho úr. Tényleg nagyon jól ismeri a sis 2 t Szeretnék néhány válaszsal próbálkozni a kérdéseire. A többit a hét kérdése közül írásban válaszolnám meg. Nos, annyit lehet elmondanunk, hogy a bizottság megkezdte a szerződéses tárgyalásokat társ szerződőivel, és hogyha az első tesztek ö, ö, beindulnak, ahhoz szükség van bizonyos berendezésekre, és aztán a, a SZISZ 2 keretén belül is szükség van tesztekre. Július végére megállapodás született, de a szerződő fél megjegyezte, hogy vannak olyan specifikációk, amelyek nagyon nehéz, nagyon megnehezítik ennek az első mérföld kőnek az átlépését. Tehát, azt is el szeretném mondani, hogy az elemzéseknek köszönhetően végül is megállapításra került, hogy a SZIS-2 szilárd alapokon nyugszik, és végül is, hogyha komolyan megpróbáljuk kiavítani a hibákat, erre van lehetőség. Ezzel lehet javítani a rendszeren. Koeló úr, igaz, de nem csak önhöz, hanem az egész parlamenthez szólok most, ezen a téren rendkívül ambiciózus ez a projekt, és valóban nem lehet igazán tudni előre, hogy mi fog történni. Azt azonban már most el tudom mondani, hogy nyilván a szerződésben előirányoztunk bizonyos büntetéseket a Juret Pakar Steria konzorciummal szemben, és ezeket a szankciókat be is akarjuk majd vetni egyrészt azért, mert a szerződésben foglaltaknak megfelelően nem sikerült az operatív teszteket elvégezniük, és azért is, mert a víz keretén belül késekednek a belső tesztekkel. A SZIS-2 és a víz vonatkozásában is két és fél három millió euróról beszélünk. A SZIS-2 felfüggesztése került, a január óta beindított korrekciós intézkedéseknek megfelelően. Ha minden igaz, akkor az ezeknek a késléseknek megfelelő ködbért fizetniük kell ezeknek a, a szerződő félnek. Nos, elnök asszony, hölgyeim és uraim, amit elmondtam a visszel kapcsolatban, tehát a teszteket illetően november 11-éig, a SZIS-2 esetében pedig a cél tehát, hogy az év végén ellenőrizzük, hogy tényleg az alapok szilárdak-e, és most folynak ezek a tesztek, úgyhogy eddig még nem tudok mit mondani az eredményekről. Természetesen örömmel vesszük a parlament segítségét, hogy ösztönözze a szerződő felet, de hát látták, én is eddig már eléggé sziráltan léptem fel, a Galileo vonatkozásában sikerült nagyjából ezt a két projektet megmentenem, amelyek, amelyek segítségével Európa rendkívül ö, jó teljesítményű ö, rendszerekkel rendelkezne. És örömmel vesszük a parlament segítségét. A víz vonatkozásában pillanatnyilag a legjelentősebb késlekedés néhány tagállam szintjén tapasztalható. Nos, elnök asszony, Tudom, hogy nem válaszoltam minden kérdésre, de teljes mértékben állok a parlament rendelkezésére, hogy majd a következőkben válaszoljak a kérdésekre, és főleg a konkrétokra. Köszönjük szépen, biztos úr, a választ, a válaszokat. Ezen vita végén be kell jelentenem, hogy három állásfoglalási indítvány születik majd ezzel kapcsolatban. Ezzel lezárom a mai ülést. Csütörtökön 11-kor fogunk szavazni ezekről. Következő ülésünk holnap 9 órakor kezdődik, illetve délután 15-től 21 óráig tart. A holnapi ülés napirendje és a dokumentjei megtalálhatók az interneten.